Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm, hogy ismét itt lehetek a parlamentben, ahol két ízben, két időszakban is dolgoztam az elmúlt húsz esztendőben. Tehát ezt a parlamentet nagyon jól ismerem, és tiszteletben tartom annak politikai szerepét. Készülök a gazdasági és pénzügyek adózás és vám unió biztosságának funkciójára, amelyen megbízott Jean-Claude Juncker. Büszke vagyok, és készen állok arra, hogy a nagy európai érdekeket képviseljek, képviseljem. Szerénységgel közelítem meg ezt a feladatot, illetve tudom, hogy milyen nagy felelősséget von ez rám, hiszen politikai és gazdasági nehéz kihívásokkal kell szembenéznünk. Van egy alapvető politikai meggyőződésem, ez pedig az, hogy utolsó lehetőségünket éljük, ez a meggyőződés az elmúlt évek tapasztalatai alapján alakult ki, és ezt mindig is észben tartottam, akkor, amikor európai képviselő voltam, illetve az Európai Parlament alelnöke, európai ügyekért felelős miniszter Franciaországban, illetve alelnöke voltam a bizottságnak, valamint az Assemblée Nationale európai ügyekért felelős minisztere. Minden egyes funkciómban mindig Európát képviseltem, alapvetően európai értékeket. Európa óriási vívmánya az évszázadunknak, és alapvetően hiszek abban, hogy a különbségek gazdagítanak bennünket, és egyetlen egy hangon kell szólnunk, és ez az európaiság segít abban, hogy a múlt tragédiáját magunk mögé tegyük. Ezt érzelemmel üdvözöljük Európában, hiszen az első világháború száz éve hagytuk magunk mögött, illetve a náci rezsim aluli felszabadítás 60. esztendőjét üdvözöljük. Feladatunk tehát, hogy ebből a nehézségből és káoszból kiszabaduljunk. Az édesanyám lengyel, az édesapám pedig román volt, tehát egy olyan családból származom, amely a tegnap világának nehézségeit megélte, ahogyan Stefan Zweig mondta, és ismertük a soha tragédiáit. Meggyőződésem tehát, hogy egyesíteni kell a kontinenst, így 2004-ben, majd 2007-ben és ezért dolgoztam, többek között a Románia csatlakozásának ügyében. Ez pedig az európai civilizáció történelmi pillanata volt. Európai projektekért léptem fel a múltban, és ugyanígy ma is. Ez mély politikai meggyőződést tükröz, és hogyha megengedik, személyi, személyes érzelmeket is. Ugyanakkor nagyon jól tudom azt, hogy az állampolgárok egyre kevésbé hisznek ebben az elképzelésben, és nem mindenki számára egyértelmű Európa, hiszen csalódottak az állampolgárok először is azért, mert úgy gondolják, hogy nem tudja Európa megvédeni őket, illetve nem tud olyan előrementelt biztosítani, amelyet elvárnak tőlünk. Politikai és gazdasági ö, téren nem elégedettek velünk az elmúlt esztendőkben, különösen a munkás osztály csal- csalódott, de nem adom fel a harcot. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nem várhatjuk el az állampolgároktól, a fiatal európaiaktól, hogy továbbra is türelemmel legyenek, hiszen a gazdasági válság súlyosan érintette őket, legyenek ők fiatalok vagy idősebbek, nők vagy férfiak, mindegyik országunkban érintette őket a gazdasági válság, és nem mondhatjuk, hogy tiszteljék a békét, és örüljenek abban, hogy az etiké ellenségek most már barátok lettek. És az önök támogatásával ehhez hozzá szeretnék járulni. Az én üzenetem ez ma, és ez így is marad. Európa előrelépett az elmúlt években, és emlékszem azokra az érzésekre, amelyek eh, az Európai Parlament eh, plenáris eh, termét eltöltötték 2004-ben a bővítés során, illetve annak idején a hosszú vitákra az Eurócsoport az ECOFIN ülésein. Annak idején egy lételemet érintő ehm, kétkedés volt, és nagyon fontos volt megmenteni ehm, az eurózónát az Európai Központi Bank segítségével sikerült megakadályozni az eurozóna felbomlását. Az országok nagyon fájdalmas áldozatokat hoztak a bankunió, most már sínen van, és hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősödjön a pénzügyi stabilitás. Az államadóságokat az Európai Unióban sikerült csökkenteni, és az eurozónában is az elmúlt években ezekben a csatákban részt vettem. Én meggyőződéses, lelkes európai vagyok, és erre büszke vagyok. Azt gondolom, hogy szerénynek kell lennünk, azonban is látnunk kell azt, hogy a költségvetés és pénzügyi stabilitás nélkülözhetetlen. A polgárok sokat várnak tőlünk, mégpedig a szociális előrelépés, a növekedés és a foglalkoztatás területén. Jelentős feladataink vannak, és nagyon fontos, hogy együtt küzdjünk. És én így látom a saját felelősségemet is, és ennek jegyében szeretném a munkámat folytatni. Tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy teljes mértékben az általános európai érdekek szolgálatába állíthatom magam az Európai Bizottságban, amely az európai közösségi, közösségi módszer szíve az Európai Parlamenttel együtt. Én erre kész vagyok Juncker eh, elnök úrral, a parlamenti választások előterében sokat beszéltem erről. Nagyon örülök, hogy csatlakozhatom csapattához, és teljes mértékű együttműködést szeretnék folytatni kollégáimmal, az alelnökökkel, a biztosokkal, hiszen mindenki tudására és eltökértségére szükség van annak érdekében, hogy Európát kivezessük a jelenlegi válságból. Teljes mértékben rendelkezés állok erre a feladatra. Úgy érzem, hogy a kollégialitás szelleme nagyon fontos, amely az Európai Bizottság ereje és gratulálni szeretnék ahhoz a kitűnő együttműködéshez, amelyet annak idején miniszterként e, elődeimmel, Oli Rénnel, Argides Szemetával és Michel Bárnyéval folytathattam a banki unió kapcsán. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy nagyon sok feladat e, vár ránk, és az önök támogatás, támogatására számítok. Politikai, demokratikus e, feladataink vannak a parlamenttel. Azt gondolom, hogy közös menetrendünk, hiszen az elmúlt elkövetkezendő években együtt fogunk dolgozni, nagyon nehéz, nagyon fontos lendületbe hozni a gazdaságot, a polgárok, a vállalkozások érdekében. Éppen ezért világos célra van szükség. Minden energiámat arra fogom tenni, hogy ezt a döntő kettős harcot meg tudjuk vívni. Egyrészt megőrizni a gazdaság stabilitását, másrészt pedig elindítani a gazdasági növekedést. Azt gondolom, hogy ezt a két alapelvet látnunk kell, és nagyon fontos a felesleges szakadékokon túl lenni, a politikai kritikákon, a személyes támadásokon az államadóság hiányának csökkentése az adósság, mindegy, hogy magán vagy közadóságról van szó, szóval ezek csökkentése nélkül nincsen növekedés, tehát mind a kettőre szükség van. Éppen ezért én kötelezettséget vállalok arra, hogy költségvetési szabályainkat tiszteletben tartsam a tagországok részé, részéről is. Nem szabad önelégültnek lennünk. Az összes tagországot egyenlően kell kezelnünk, ugyanolyan szabályok szerint, mindegy, hogy kicsik vagy nagyok, és saját eredményeik alapján. Én pártatlan szeretnék lenni, igazságos mindenkinek a közös szabályok alapján kell játszani, annak érdekében, hogy a gazdaság léphessen. Az európai szemeszter erősítése az Európa 2020-as stratégia az iránymutatók lehetőséget teremtenek arra, hogy ezeket az alapvető kérdéseket megvitassuk. Én elkötelezett vagyok amellett, hogy az euró térséget erősítsük. Mélyíteni kell az intézményi és politikai architektúrát, a működését, az eszköztárat, és lehetővé kell tenni a bővítést is az arra alkalmasok előtt én nagyon keményen dolgoztam ezen a válság idején, és Domroszkis úrral közösen meg vagyunk győződve arról, hogy a közös valutánknak megvan a jövője teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy a növekedést újra beindítsuk. Nem fogadhatunk el még egy nulla forgatókönyvet a jövő évre. A pénzügyi válság kirobbanásakor a beruházási arány 70%-a volt a korábbi éveknek, és egy három 300 milliárd eurós beruházási tervet jelentett be Jean-Claude Juncker. Ehhez új munkahelyeket kell teremteni, új vállalkozásokat kell létrehozni. És én ezen fogok intenzíven dolgozni. Katanainen és Jonathan Hill biztosokkal közösen. És ez remélhetőleg nagyobb társadalmi igazságosságot is teremt majd a polgáraink számára. A válság által okozott károkat fel kell számolni, hiszen ez nagyon súlyosan érintette a polgárainkat, és ezért nem fogadhatunk el olyan foglalkoztatási szinteket, amely 11,7%-ot ér el az eurótérségben és a 25%-ot meghaladja a fiatalok körében. Hiszen a jövő munkahelyeit kell most megteremteni, és vissza kell állítani a bizalmat a fiatalok körében Európa iránt. A társadalmi igazságosság, a méltányosság számomra nagyon fontos, elv, amit fel kívánok karolni. És ezen a területen az adózással kapcsolatos visszaélésekkel, az adóparadicsomokkal, adócsalással szemben is erőteljesen fel kívánok lépni, gazdasági és etikai okok miatt is. Európában sikerült véget vetni a bank titoktartásnak, és az adózás területén a G20-ak által eldöntött információcserét mindenféleképpen szorgalmazni kell és európai szinten megvalósítani. Ezen kívül támogatni fogom azt a 11 tagállamot, amely úgy döntött, hogy egy pénzügyi tranzakciós adót vezet be fokozott együttműködés keretében. És e tekintetben Wolfgang Schäubleval messze menően egyetértettem. És eh, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vámpolitika nagyon konkrét kérdéseket érint a polgáraink védelme érdekében, illetve konkrétan a KKV-k védelme érdekében. Együtt kell működnünk eh, ahhoz, hogy létrejöjjön 2016 májusáig az új egységes vámkódex, és e tekintetben az IMCO-val és az INTA szakbizottságokkal kívánok majd szorosan együttműködni. Ezeket a feladatokat tartom nagyon fontosnak. Jean-Claude Juncker egy olyan bizottságot szeretett volna, amely hatékonyabb, koherensebb. És ennek a bizottságnak a tagjaként én az európai érdeket szeretném garantálni, az európai gazdasági érdeket, közösségi szabályunk szigorú őrzőjeként szeretnék fellépni. Nagyon fontosnak tartom a közös kezdeményezéseket a gazdasági növekedés megerősítése érdekében. Mivel találkoztam már önök közül sokukkal, tudom, hogy milyen kérdésekre számíthatok. Francia vagyok, szociáldemokrata, és ezért nem szégyellem magam, de el szeretném mondani, formális módon is kijelenteni azt, hogy nem leszek egyetlen ország, illetve egyetlen párt nagykövete európai biztos kívánok lenni, ahogy ezt várják is tőlem, pártatlanul fellépve, függetlenül, mindenki magán, illetve nemzeti érdekeit képviselve. Az önök oldalán az európai ügyet óhajtom szolgálni. Mondtam, hogy az utolsó esély Európája voltunk. Azt gondolom, hogy ez igaz. Európa egy fantasztikus projekt, de esendő és halandó. Én nagyon fontosnak tartom tárcámban az ambíciót, illetve a világos irányt. Szorosan szeretnék együttműködni a parlamenttel, önökkel, az összes frakcióval, és a két főigazgatóság eh, együttműködésével, akik alám tartoznak majd. Nagyon fontosnak tartom a megerősített párbeszédet, és eh, tisztelettel adózom eh, ezen parlament előtt, amelyet jól ismerek. Jelentős politikai tapasztalataim vannak európai parlamenti képviselőként, nemzeti parlamenti képviselőként, miniszterként, és a politikai demokratikus felelősségvállalás nélkülözhetetlen az intézményeink számára. Elnök úr, hölgyeim és uraim, felelős, biztos szeretnék lenni, akinek nagyon fontos a demokratikus eltököltség, eltökéltség. Támogatom, számítok azonok támogatására, és ebben a szellemben szeretnék reagálni nyíltan, őszintén a kérdéseikre, bármely kérdést is szeretnének feltenni. Köszönöm.